első plenáris ülését. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten. Kedves kollégák, kérem Önöket, hogy eh, amíg meghallgatjuk az európai himnuszt, addig álljanak föl. Liebe... Kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket az új Európai Parlament megalakuló ülésén. Gratulálok minden újraválasztott kollégának, és gratulálok azoknak, akik először foglalnak helyet körünkben. A 736 képviselő felénél mint egy keves, kics, kicsivel kevesebb új képviselőnk, felénél kevesebb új képviselőnk van, és a képviselők több mint 30%-a nő, soha nem volt még ilyen magas a hölgy kollégák aránya. ...170 millió választó vett részt a választásokon.